Bene, buongiorno. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Kezdjük meg a mai ülésünket. Ma délelőtt a napi rendünkön egy tanulmány ismertetése szerepel. Munkavállalói jogok az exportfeldolgozó övezetekben. Különös tekintettel a GSP plusz kedvezményezett országokra. Megrendeltünk egy tanulmányt erről a témáról, munkavállalói jogok az exportfeldolgozó övezetekben. Ennek az az oka, hogy régóta egyértelműen úgy látszik, hogy a kormányzás és ezeknek a területeknek a helyzete, különleges helyzete, különleges stratégiát és stratégiai válaszokat igényel. A tanulmánynak köszönhetően a mai vitán reméljük, hogy eszmecserét tudunk folytatni az általános kedvezményekről és a végrehajtásról. Az tanulmány írója itt ül velünk, a Benjamin Richardson, ő a politikai és nemzetközi tanulmányok témájával foglalkozik Angliában be fogja mutatni az eredményeket, az ajánlásokat a tanulmány alapján. Ezt követően természetesen szokásunkhoz híven kérdéseket lehet föltenni, megjegyzéseket lehet tenni, és választ fog adni ezekre. Nem is húzom az időt, már is átadom a szót az előadónknak. Tessék! Köszönöm! Üdvözlök mindenkit! a, azzal kezdtük, hogy a munkajogok az export területeken és hasonló területeken nemzetközi standardok hatály alá tartozik. Ez nagyon fontos azért, mert a GSP Plus kezdeményezéteinek az ILO egyezményt be kell tartaniuk, ez a gyermekmunka, a kényszermunka, diszkrimináció munkahelyen és a kollektív szerződések témájára vonatkozik. Az Emberi Jogi Albizottság, ahogy az elnök úr mondta, megbízott minket, hogy vizsgáljuk meg a GSP Plus kedvezményezett országokban az munkajogi helyzetet, és hogy az EU-nak milyen lehetőségei vannak ezen a területen a négy esetre koncentrált a tanulmány, ezek Mongolia, Pakisztán, Sri Lanka és halfeldolgozása Fülöp-szigeteken. Az szektorok között ezek a szektorok azok, amelyek leginkább a GSP Plus kedvezményben részesülnek. Ez relatív és abszolút értelemben, mennyiség értelemben is igaz. Érdemes itt megjegyezni, hogy EU import termékekről van szó, GSP plusz kedvezményezett lehetőségem belül. Itt munkaintenzív munkáról van szó, például hal feldolgozás esetén az adatokat látjuk itt a szlájdon, hogy honnan kapjuk az adatokat. Interjúkat is végeztünk helyben, arra vonatkozóan, hogy a GSP Plus milyen módon befolyásolja a munkajogokat és a munkahelyi körülményeket. Az első fontos eredmény az, hogy az EPZ jelentősége a GSP Plus kedvezményezett területeken nem túl, jelen, nem túl jelentes. Pakusztánban, a Fülöp-szigeteken ez nem igazán terjedt el. Sri Lankán talán fontosabb a szerepe. Két fontos EU viszonteladó, az egyik a Max Spencer adott le adatokat, és ezeket az adatokat tudtuk felhasználni. Röviden az export földolgozó, földolgozási munka Egyébként csak az ezen munkák területek közül csak néhány volt hivatalosan SRPZ területnek nevezve. Nehéz vagy gyenge a munkai körülményekre vonatkozó intézkedés, és jelentősek a problémák, de más területeken is jelentősek a problémák. Pakisztánban például a kollektív tárgyalási szerződési lehetőség nem igazán működik, mert a törvény tiltja a szakszervezeti tömörülést elnyomás jellemzi ezt a területen, és nagyon alacsony a munka körülmények és a munkajogok képviseleti lehetőség ebben az országban. A gyerek munka alkalmazása sokszor elterjed, akár az informális szektorra is tudunk utalni. Egyéb emberjogok, például az alacsony fizetések is jellemzőek ezen a területen, főleg az otthon végzett munka, ahol elsősorban nők végzik ezeket a munkákat, a, sokan nem utazhatnak szabadon a munkahelyre, és így nem tudják kihasználni az egyéb gazdasági és munkai lehetőségeket. A munkajog javítása ezekben a szektorokban mást is figyelme kell, hogy vegyen, ne csak az, nem csak az MPZ területeket. A harmadik megállapításunk, hogy a GSP plusznak kevés, de jelentős hatása van a munkajogi kérdésekre. Itt egymáshoz kapcsolódó folyamatokról van szó ösztönözni kell a jogi reformokat, az államoktól el kell várni, hogy monitorozási mechanizmusokat állaljanak föl, állítsanak föl, az államok közötti párbeszédet ösztönözni kell, technikai támogatást kell biztosítani számukra. Egyetemű, hogy a munkajog helyeze, helyzete és az illónak megfelelő körülmények kialakítása, ez támogatható ilyen módon, például Pakisztánban, Fülöp-szigeteken. Az Európai Bizottsági Dokumentumban valami nem igazán szerepel, ez a GSP Plus ösztönzi azt is, hogy a helyben javítsák a munkajogi körülményeket és a alapemberi jogi feltételeket is. A politikai egyeztetésnek ez része kell, hogy legyen, nemzeti stratégiát kell kidolgozni, például Pakisztánban a gyerekmunka és a kényszermunka betétására és a Fülöp-szigeteken pedig a halászatban a, szab- a gyülekezési szabadságot lehet így támogatni. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy voltak, vannak reformfolyamatok, és ezeket nem csak a GSP plusz lehetőségek befolyásolták. A kormányok változtak, a pártpolitikai dinamikák változtak, és a egyéb szervezeteknek is jelentős szerepe volt ebben a fejlődésben. Így a GSP plusz folyamatok persze természetesen fontos szerepet játszottak ebben. A reformok tekintetében per, természetesen még sok feladat áll az országok előtt. Az alap munkajogok és a méltó munkához való jog azért még mindig messze áll a valóságtól. Négy megalapítást írtunk össze, tehát a soft államközi párbeszéd és a kemény szankciós megoldásokat kell kombinálni. A munkajog védelmi feladatok tekintetében fontos a technikai szakértői támogatás biztosítása. Folyamatos párbeszéd kell, hogy a legfontosabb eszköz legyen a bizottság számára is, ahol problémák állnak még föl a munkajog területén. A GSP Plus támogatása a bizottság ezt mindig opciónak tekintette, a GSP Plus kedvezményt semmelyik országtól sem vonták meg, annak ellenére, hogy rendszeresen több országban megszekték a munkajogokat. Úgyhogy a GSP Plus eszköz az EU számára hatékonyabb kell, hogy legyen, hatékonyabban kell használni ezt az eszközt következő ajánlásokat alakítottak ki, tehát a GSP Plus keret hatékonyságát kell növelni, olyan export szektorokra kell koncentrálni, amelyek kedvezményezettek, és ahol az EU-nak nagyobb a befolyása. Öt azonnali gyakorlati válasz és két reformjavaslat szerepel itt a szlájdon 2023-ra, ugye akkor jár le a GSP Plus a Pakisztán területein a munkajogi védelem konkrét lehetőségét meg kell biztosítani, vagyis a szakszeretek és a sztrákok betiltását föl kell számolni. Mongolia, Fülöp-szigetek, Sri Lanka, a, egyszerűen nincs de jure munkajog, munkajogi törvény. A második megalapítás, hogy a személyre szapott roadmap kell kialakítani minden kedvezményezett számára a GSP Plus hosszú távú vállalást csak el, hogy jelentsen a kedvezményezetekkel. És így ezzel kapcsolatban mi úgy gondoljuk, hogy hosszú távú országspecifikus terveket kell kidolgozni azért, hogy a várt fejlemények, változások bekövetkezhessenek. A kollektív munkajogi lehetőségeket biztosítani kell a magas munkaerőigényű szektorokban. A csatlakozási folyamatok során is, illetve a GSP félidős ellenőrzése során meg kell vizsgálni, hogy milyen hatásai voltak ezeknek az intézkedéseknek. Biztosítani kell az, hogy a beszámolási folyamat az hozzáférhető, és a monitorozás megfelelően működik. Ahhoz, hogy a monitorozás hatékonyabb legyen, a civil társadalmi szereplőnek is meg kell adni a lehetőséget, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban. Az ENSZ emberjogi bizottsága bizonyította azt, hogy itt fontos a közvetítők szerepe, fontosak itt a polgári jogok, tehát biztosítani kell iránymutatásokat, és ezeket közzé kell tenni. Az Európai Parlament is esetleg többet tehetne azért, hogy felhívja a figyelmet a problémás aspektusokra. Itt a kormányok, a média szerepe is fontos a kedvezményezettek tekintetében. Itt szélesebb körű politikai változást kell megcélozni. Egy ambiciózusabb cél a monitorozás területén azt jelenti, hogy be kell vonni a nem kormány szerepeket, szereplőket is. Így nem csak esetleg a piros kártya, vagy a piros lap használatát tenni lehetővé, vagyis a engedmények visszavonását, hanem esetleg egy sárga lapos köztes megoldás is lehetne alkalmazni. Aztán közös a felelősség az EU és a GSP plusz szállító cégek között konkrét szektorokra koncentráltunk, és nagyon fontos, hogy az EU-ban a legnagyobb viszonteladók azok, akik felvásárolják ezeket a termékeket nagy részben ugyanakkor a tárgyalási erő, a kollektív tárgyalási lehetőség az nem működik, hiszen nyomást gyakorolnak a beszállító országokra ezekben a munkaerőigényes szektorokban. Támogatni kellene a felvásárlók és a szállítók közötti tárgyalások megfelelő, korrekt lefolytatását hosszú távú vállalásra lenne szükség a felvásárlók részéről, illetve konkrét kérdésekkel foglalkozni kellene a szerződések és a tárgyalások során is. Az EU támogatni tudja ezt a GSP plusz országok esetében, hiszen ebben a szektorban a DEFCO főigazgatóságnak is jelentős szerepe van. A nemzetközi csoportok esetén nagyon fontos ezeknek a csoportoknak a szerepe. Az európai cégeknek együtt kell működnie a már meglévő kezdeményezések végrehajtása során, például az ázsiai alacsony bérek elleni fellépés területén. Aztán a nők munkája, a női munka helyzete, akkor lesz sikeresebb ez a kezdeményezés, hogyha aktívabban részt vesznek a dolgozók is ezekben a folyamatokban, például a szakszervezeti tömörülések részére. Azt is el kell ismerni, hogy vannak olyan aspektusok, amelyek nehezebben kezelhetők. A GSP pluszon belül az ILO kezdeményezése alapján például stratégiai oktatási képzési folyamatokkal lehetne támogatni a nők fokozottabb részvételét. Sok országban vannak egyéb munkajogi szervezetek, nem csak szakszervezetek, amelyek koncentrálnak a női dolgozókra, például az exportzónákban, Sri Lankán, vagy az informális gazdaságban, Pakisztánban. A civil szervezeteknek is fontos szerepe van ebben a folyamatban. Ezek a szervezetek támogatást kapnak, akkor jobban tudják ellátni a munkájukat, jobban tudnak támogatást nyújtani, tanácsot adni a általános helyzetű női dolgozóknak. A célzott szankciókat kell kidolgozni, amelyek valóban elrendelendő hatásúak. A probléma szektorokat kell megcélozni, akár negatív listát, fekete listát is fel lehetne állítani export cégekről. Egyébként az hatékonyabb szankciók hatásosabbak lehetnek, például, hogyha az export engedélyeket is például a halászati termékek esetén a munkajogi feltételek betartásához lehetne kötni fontos, hogy egyértelmű és könnyebb legyen a feltételek teljesítése. A hetedik utolsó ajánlás a pénzügyi intézkedések a GSP Plus importengedély díjon keresztül. A 3-4-5-ös ajánlások a GSP szabályzathoz kapcsolódnak, de plusz forrásokra is szükség van ezek megvalósításához. A kis import engedély díjat esetleg el lehetne törölni. Érdemes itt megjegyezni, hogy a teljes GSP és a GSP Plus rendszer, illetve a bármit, csak fegyvert nem, az EU importőrök számára adómentesek, vámmentesek, és ez több száz millió eurós adóbevételt jelentenek, illetve annak a hiányát. A díj a és a tarifa csökkentés össze kell, hogy kapcsolódjon a kedvezményezettek tekintetében. A DEFCO főigazgatóság a GSP Plus egyezménye kapcsolatban kezdeményezések kellene, hogy éljen, így az EU tudná a hosszatávú változásokat támogatni, és könnyebb lenne meghatározni, hogy a kedvezményezettek valóban teljesítik-e a munkajogi feltételeket, amelyeket tartalmaz a GSP pluszos kedvezményezés. Köszönöm. Köszönöm ezt a prezentációt. Köszönöm, hogy bemutatta a tanulmány eredményét és az ajánlásokat, és most hallgassuk meg a képviselők véleményét. Kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni. Logbira képviselő. Thank you, Chair, and thank you also for... Köszönöm szépen és köszönöm ezt a tanulmányt is. Nagyon fontos az, hogy a helyzetet megvizsgáljuk munkajogi szempontból az export tevékenységünkre vonatkoztatva. Meghallgatva ezt az előadást, úgy tűnik, hogy vannak olyan területek, ahol tényleg sokkoló és nagyon nehéz helyzet alakult ki. Lenne ezzel kapcsolatban egy kérdésem az Európai Bizottsághoz is. Mit kívánnak tenni a pakisztáni helyzettel kapcsolatban? Esetleg valamilyen sürgős intézkedésre gondoltak-e? Mert úgy tűnik, hogy az egész program megkérdőjeleződhet. Ön általában azt is javasolta, hogy minden egyes GSP plusz ország számára egy külön munkajogi intézkedéscsomagot kell kidolgozni, külön-külön úti tervekkel. Mit gondol erről az ajánlásról az Európai Bizottság? Esetleg maguk is úgy gondolják, hogy ez egy helyes gondolat? És végül pedig, ugye itt egy hárompárti panaszmechanizmusról is esett szó. Mit gondol erről az Európai Bizottság? És ha jól értettem, akkor itt ezek mind inkább a az elnökhöz intézett kérdés, hogy kellenek-e olyan árnyékjelentéstevők, akik az intával együttműködésben tudnak működni. És ami a hatos számú ajánlást illeti, esetleg, ugye ön azt mondta, hogy szankciókat, célzott szankciókat lehetne alkalmazni, amennyiben nem javul a helyzet. Ez szerintem mind nagyon érdekes gondolat, hiszen itt ez egy, nem csak egy egyszeri alkalom, és a célzott szankciók vajon szak, Pakisztán szempontjából megoldanák-e a helyzetet? Köszönöm, Bukner úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a rendkívül érdekes tanulmányt. Szerintem nem csak érdekes, hanem fontos is mindez. Ön rámutatott jó néhány problémára az átláthatósággal kapcsolatban, a jelentések készítésében. Vajon mindezeket közé kívánják-e tenni, és hogy mit gondol a bizottság arról, hogy egy hárompárti panaszmechanizmust ki lehetne dolgozni. Erről ugye itt a 49. oldalon esik szó. Vajon ezt a javaslatot tovább kívánják-e vinni? Altri. Mások? Basír. Uh, through the chair, Elnök úr, köszönjük szépen, hogy ezt megszervezték, hogy ilyen jó jelentést kaphattunk. Én az ipartól érkeztem, és onnan érkeztem egyenesen európai parlamenti képviselőnek. Én éppen ezért azt gondolom, hogy az egyes cégek, amelyek a jelentésben szerepelnek, itt inkább őket kellene célzottan megváltoztatni, nem egy ilyen mindent letaroló módszerre van szükség. Pakisztán nem, tehát a, a demokratikus folyamat még csak folyamatban van, a munkajogok javuló helyzetet mutatnak, úgyhogy azok a cégek, amelyek nem alkalmazák a bevált gyakorlatokat, nekik időt kell adni, a gyakorlataikat meg kell reformálniuk. Konkrétan arra gondolok, hogy mások is, tehát hogy ne ilyen szankciókat, büntetéseket alkalmazzunk állandóan, hanem az egyes cégeket kellene PC-zni, és időt kell nekik is biztosítani arra, hogy megváltoztassák és a gyakorlatot, és a bevált gyakorlatokat alkalmazzák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor hallgassuk meg a bizottságot a DG Trade részéről. Nikos Zaimis úr következik. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok mindenkinek! Először is szeretném megköszönni a bizottságnak, a DROA albizottságnak ezt a fontos tanulmányt a GSP Plus párbeszédhez. Nagyon sokat dolgozunk együtt a Intával együtt, és fontos ebből a szempontból a többi szakbizottsággal való együttműködésünk is. Éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy a GSP pluszról vitát lehet nyitni. És ráadásul nagyon időszerű is ez, hiszen most jelentettük meg a 2016-2017-es évekre vonatkozó jelentést, a GSP Plus jelentést, ez a múlt héten pénteken jelent meg, és ott egy nagyon mély elemzés szerepel az összes kedvezményezett ország szempontjából a jókormányzás, a munkajogok és az emberi jogok helyzetéről. Akit ez érdekel, az kérem olvassa el a jelentést. Vannak itt azért kollégák a DG Employment-től is, de néhány gondolatot azért én magam is elmondanék, hogy kontextbe, kontextusba helyezzük mindezt, ami elhangzott. Először is azt szeretném elmondani, hogy a GSP Plusnak az a fő célja, hogy a multilaterális standardokat alkalmazzuk, és gyakorlatilag a megállapodások vagy az egyezményekért felelős nemzetközi szervezetek információira támaszkodunk. Az Illó is ezt mondja, ő maga is egyébként egy nagyon szofisztikált ellenőrzési mechanizmust alkalmaz, és gyakorlatilag, amikor ezekben az országokban járunk, akkor a helyi ILO irodákkal is mindig felveszük a kapcsolatot, hogy tőlük is megkérdezzük, hogy hogyan néz ki a helyzet a terepen. Ezen kívül a civil szervezetekkel is kapcsolatokat ápolunk, és ezt szerettem volna mindenképpen hangsúlyozni. Itt Brüsszelben is felveszük a kapcsolatot a civil szervezetekkel, még a látogatásaink előtt, de főként ott a helyszínen is megtesszük ezt, tehát NGO-kkal, szakszervezetekkel és különböző más érdekszervezetekkel is felveszük a kapcsolatot. Fontos számunkra az, hogy nyomon kövessük, hogy a kormányok kötelezettségvállalásokat mennyire tartják be. Alapvetően nagyon pozitívan fogadnak bennünket például a szakszervezeti világban, és örülnek annak, hogy van egy ilyen plusz kommunikációs csatorna, amelyet mi alakítottunk ki. a GSP plusz monitorozás esetében, ugye itt az employment témájáról van szó, hiszen itt tartalmi kérdések is felmerülnek. Számomra az egyik legfontosabb az, hogy legyen egy platform, egy párbeszéd a kormányjal és a civil szervezetekkel is ezekről a témákról, amelyek korábban egyébként nem léteztek, mármint hogy ezek a párbeszédek az emberi jogokról, úgyhogy néha egy korábban nem is létező emberi jogi párbeszédet is sikerült kialakítanunk néhány esetben platformokra van szükség, és egy második, és talán még fontosabb gondolat az az, és ez egyébként egy válasz is néhány megjegyzése, itt egy hosszú távú kapcsolatról van szó. Nem egy unilaterális megközelítése van szükség, hanem bilaterális bizalmon alapuló kapcsolatra. Nem arra van szükségük ezeknek az országoknak, hogy mi állandóan ott üljünk a fejük fölött, és megmondjuk nekik, hogy mit kell tenniük. És aztán itt van a scorecard, amelyet a kormányokkal közösen alakítunk ki. Ez egy olyan eszköz, amelynek az a lényege, hogy az ILO jelentésekben szereplő problémákat nyomon követjük, és természetesen más forrásokból is táplálkozik mindez, például az Európai Parlamenttől is kapunk információkat. A kormány kormányoknak megvannak a maguk prioritásai, és a saját ütemtervüket kell kövessék, és ez szerintem nagyon fontos, mert így fog, így lesz sikeres hosszú távon is az egész program. Azt semmiképpen sem mondanám, hogy a tartalmi kérdésekben most bele akarnék bocsátkozni, sőt, inkább az átláthatóság, a scorecardok fontosságára hívnám fel a figyelmet, és, azt, és arra, ahol beszélnék, hogy ezek miért nem nyilvánosak. Hát ez tulajdonképpen a, pont a bizalmi kapcsolat miatt van így. Mi kommunikálunk velük, és ezek mondjuk így, hogy zárt körben történő kommunikációk, és az elmúlt négy év során ez nagyon jól működött. Gondolatok cseréjére kerül sor, hogyha mindent közzé tennénk ezen vitákkal kapcsolatban, az a, akkor sokkal nehezebb lenne az ő munkájuk mi eléggé nyitottak vagyunk, hogy az érintett feleket tájékoztassuk, akár az európai parlamenti képviselőket is, vagy NGO-kat, vagy bárkit. De ugyanakkor azt gondoljuk, hogy itt valamiféle titkosság azért mégiscsak szükséges. Nagyon részletes jelentéseket szoktunk közzétenni, az egyik az múlt héten született meg, és abban részletesen elemezzük azt, hogy mi történt, mik a pozitív fejlemények, és mi az, ami még továbbra is problémás az adott országban. Tehát megpróbálunk minél nyitottabban hozzáállni ezekhez a kérdésekhez. Ami a gondolatokat, az ajánlásokat illeti, a Varvéki Egyetemnek köszönöm szépen a gondolatokat. Nagyon jó ez az egész tanulmány. Az ajánlások kapcsán azt tudom elmondani, hogy most megpróbáljuk az egész GSP rendszert felülvizsgálni, a GSP Plus-t is, és ez az, amit mi félidős felülvizsgálatnak hívunk, nem majd az év második felében lesz erről egy jelentésünk is. Tehát ezek a gondolatok a jövőre nézve nagyon fontos, jó gondolatok, ezeket az ajánlásokat meg fogjuk fontolni, és természetesen azért mindennek vannak források, tehát hogy finanszírozási kérdései is. Ami például a szankciókat illeti, nagyon hosszú a folyamat a szankciók kialakítása, úgyhogy ezt nem vesszük könnyedén, és Most pedig megadnám a szót a DJ Labortól a kollégáknak. Uh, good morning, everybody. Jó napot kívánok, ne haragudjon. Én adom meg a szót, nem a főigazgatóság munkatársa. Mert hát nem a bizottságban ülünk, hanem a parlamentben felhívnám rá a figyelmét. Köszönöm. DJ Ample következik. Kérek. Néhány gondolatot szeretnék még kiemelni a GSP Plus monitorozásával kapcsolatban munkaügyi szempontokból három fél tárgyalási kapacitásait. Köszönöm. Köszönöm. Mások? akkor még mielőtt megadnám a szót, találjuk, hogy a konformitást biztosítani lehessen. Itt bennem egy kérdőjel fogalmazódik meg, hogy mit jelent ez a köztes út, hogyan lehet ezt megvalósítani. A kommunikáció nem mindig egyszerű, például az INTA szakbizottság és az EMA Barbara által elmondottakat, javaslatokat meg kellene fontolnunk. Február 20-án lesz az INTA-ban a 2016-os 2010-nél megkérdezni, hogy esetleg egy véleményt nem írhatnánk -e erről a témáról. Mert hogy ez demokrácia útján volt egyébként nem olyan rég itt egy pakisztáni delegáció is a parlamentben, és tényleg vannak erőfeszítések, szeretnének alkalmaznia kellene. Erre utalalt Barbara Logbiller is. Köszönöm szépen. Tessék. Képviselőnek. Köszönöm, elnök úr. Eh, Köszönöm. Hát azt mondták, hogy 4500 a földfoglalás egy rendkívül komoly probléma. Az őslakos, az őslakos népeket érő helyzettel kapcsolatban el kell, hogy mondjuk, hogy az őslakos népeknek nagyon fontos szerepük van a környezet, a klímaváltozás elekkel konzultáljanak olyan projektek esetében, amelyek az őslakos népek életfeltételeire kihatnak. Az őslak az összefüggésben megemlíteni, hiszen az őslakos népeket érintő földszerzésben ők is érintettek. Az Európai Unió kapcsolatos ajánlásokat illeti. Itt tehát nem a harmadik országokra vonatkozóan fogalmaznánk meg ajánlásokat, hanem az EU-ra vonatkozóan próbálunk befolyással lenni a harmadik ország egész világon együttműködött az őslakos népekkel kezdeményezéseket láthattunk az őslakos népek részéről, akik eljöttek az EU-hoz és felhívták a fe. Az Európai Parlament figyelmét felhívták tehát az őslakos népek helyzetére, és nekünk kötelesség rendkívül negatív helyzetbe kerültek. Megsértik a jogaikat. Biztos vagyok abban, hogy az önök például a városi környezet hatása az őslakos népekre, és az őslakos népek jelenléte a városra. Például a városi környezet hatása az őslakos népekre, és az őslakos népek jelenléte a városra kell nézni, valamint a politikai részvétel feltételeit. Köszönöm. Merci, euh, Monsieur le Président kiváló munkát. Úgy gondolom, hogy rendkívül összetett és teljes ez a munka. Az előre kiadott anyag, munkaanyag lehetővé tette számunkra, hogy jobban felmérjük, hogy a jelentésnek milyen hiányosságai lehetnek, tudván, hogy milyen. Jogosan kiemeli az előadó, hogy milyen fontos szerepe van az őslakos népeknek a bolygónk védelmében, a sokféleség védelmében. Ez összefügg az emberi jogsértésekkel, amelyeknek ki vannak téve saját állkénysége miatt. És úgy gondolom, hogy ez mindenképpen kiemelendő. Sajnálom azt, hogy az Európai Unió nem vállal megfelelő szerepet az ENSZ-ben, és itt akkor még csak eléggé burkoltan fogalmaztam, azért, hogy lehessen változtatni a helyzeten. Ez rendkívül fontos kérdés egyértelmű a helyzetnek, és az emberi jogvédők áldozatává válnak ezen helyzetnek. Megint csak joggal kiemeli az előadó úr, hogy milyen következményei vannak az őslakos népekre, akik eh, kényszerülnek elhagyni a lakóhelyüket, túló jelenségek. Nagyon fontos lenne konkrétan fellépni a környezeti, környezetvédelmi hatások miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerülő népek helyzetével. A kormányok, a vállalatok, az államok szintjén, hogyha nem lépőadó munkáját, természetesen én magam is benyújtok majd módosítókat, de nem túl sokat, azt gondolom, hiszen a lényeggel kapcsolatban nincsenek nézeteltéréseink, csak van néhány olyan pont, amelyet szeretnék kicsit jobban kidomborítani, ha fogalmazhatok így bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, mert úgy arra, hogy az EU mit tehet ezen kérdésekben. Úgy gondolom, hogy ez jelenleg a leghasznosabb. Köszönöm, Veszer képviselő. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. A kollégák, először is szeretnék gratulálni Assis úrnak a munkájához. A jelentés tervezet kiváló kiindulási pont, és örülök annak, hogy ilyen erőszakosan lépnek fel az emberi jogi aktivistákkal szemben, gyilkosságok is bekövetkeznek, a helyi ö, lakosság föllép a földszerzők érdekeit. A 169-es egyezménypontot mindenképpen be kell tartania minden államnak. Örülök annak, őslakosok beszámolhatnak az erőszakos cselekményekről és a visszaélésekről. Ez egy olyan mechanizmussal lesz majd azt, hogy az őslakosokat éri leginkább a klímaváltozás, és utáni kíván arra a 30 -a, február 26-ig kell benyújtani ezeket, március 21 szót az LKS képviselőjének, Tovek Gánt asszonynak, tessék. Köszönöm, elnök úr. Az EKS üdvözli a vitát és a jelentést, amit Assis úr jegyez. Itt beszéltek, az is mutatja, hogy az emberi jogok sértése az őslakosok esetében minden EU intézményt érint. Az EU intézmények és a tagállamok is foglalkoznak a kérdéssel. 2016. októberében a bizottság és a főképviselő közzétettek egy a szakpolitikáról, a rendelkezésre álló eszközökről, az továbbá több téma, amiről itt beszéltek, megjelent ebben a dokumentumban is. Májusban a tanács nyomon követés az EU támogatása az ENSZ őslakosokat támogató intézkedéseik tekintetében 2014-ig. A diszkriminációmentességet hangsúlyozza ez a dokumentum, az identitásukkal, források megszerzésével, illetve a klímaproblémák által érintett őslakosok jogaival foglalkozik. Továbbá hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a párbeszédet, és az EU párbeszédben az őslakos népeknek részt kell venniük, beleértve az EU programokat, biztosítani kell azt, hogy azt is megállapítják, hogy az EU jogon alapuló megközelítése érvényes minden emberi jogi kérdésre, és ez a legfontosabb eszköz a külügyi szolgálat számára, amikor az őslakos népesség problémáival foglalkozunk a fenntartható fejlődési agenda 23 asos célja volt évek óta az EU-nak. A földre kapcsolatos jogok tartalmazzák azt is, hogy egyenjogú módon lehessen hozzáférni a földhöz, és mindez részese az emberi jogoknak, a fenntartható fejlődési kérdéseknek is. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a tanácsi következtetések és lakott népességnek, a hagyományos területeken elsősorban, és azt a jogot, hogy kompenzációt kaphassanak, amikor negatív hatás éri az ő életmódjukat. A őslakos népességgel, illetve az emberi jogi jogvédők, akik próbálják védeni, ez foglalkozzanak a kérdéssel, és az európai demokrácia és emberi jogi eszköz használata is egyre fontosabb. Ez az EU emberi demokrati, demokráciás, demokrácia akciótervében is hangsúlyt kap. joga fontos az emberjogi politika szempontjából az EU-ban. Az EU támogatni kívánja általában az emberi jogokat, és beleértve az őslakosok jogait is az összes külső szakpolitikájában, együttműködési, kereskedelmi politikájában, valamint a harmadikban konkrétan az ENSZ-et említhetem, és ezeken a fórumokon is aktívan lépünk föl az őslakosokkal kapcsolatos témákban. Köszönöm, elnök úr! Az LKS nyomon követi a vitájukat, fontosnak tartjuk ezt a jelentést jelentéstervezet megvitatását. Engedjék meg, hogy a szakbizottságunk nevében egy üzenetet fogadjak, vagy fogalmazak meg. Dánzse Mihajlovicsnak szeretnék gratulálni, hiszen emberi jogi biztosnak nevezte ki az Európa Tanács. Az új munkáját 2018. április 1-től fogja megkezdeni. az Európai Bizottság képviselőjét meg kell, hogy várjuk azért, hogy a Myanmari bangladesi témáról beszéljünk, illetve a látogatásunkat meg szünetet kell, hogy tartsunk.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 uralkodó helyzetekről. Egy adhok bizottság látogatott el erre a cserélni. Most azt szeretném kérni, hogy mindkét országban ismertessük a legújabb fejleményeket, és az kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, mindenkinek jó napot kívánok! munkáját a rohingyákat érintő válság kapcsán, és főként a menekültábort. ezer millióan vannak Bangladesben. A helyzet intenzív párbeszédet kell folytatni Myanmarral és Bangladessel is. Egy fontos, jó lehetőségként apostrofálta ezt a megállapodást a válság megoldáció terén mindenképpen folytatni kell, hiszen a nemzetközi jognak megfelelő helyzetet kell teremteni. Az ENSZ és az ENSZ szakos fontos a Myanmarral megőrzendő párbeszéd segítése, és erről mm, központot is, menekült központot jó néhány európai és irányuljon erre a problémára. A Mianmári kormány részéről is talán sikerült megteremtenünk azt az atmoszférát, hogy hát meg az erőszakos cselekmények megszüntetését, a teljes humanitárius hozzáférést, kezése a régióban, és a megfogalmazott ajánlások betartatása, illetve nyomon követése. Nos hát, a jelenlegi fázisban tottuk a UNHCR is ellátogatott Bangladesbe, illetve ezzel párhuzamosan támogattuk nem sokára ennek a témának. Ami a bilaterális megállapodásmal egy olyan dokumentumot közé tenni, amely a visszatérítés szervezési oldalát is kiemeli. Közötti megállapodásra van szükség, és ez mindenképpen egy nagyon érdekes is nem. Nagyjából további 1 millió eurós támogatásról számolhatunk be. Összegnek körülbelül felét adja az Európai Unió pénzügyi támogatásainkat, továbbra is fenntartjuk, és a Bazária menekült táborban jártak a DJ Ekos és Gozó, azonnali humanitárius támogatást meg tudjuk szervezni. Hiszen az első időszak, amelyre a Genfi konferencia mm, finanszírozási lehetőségei kiterjednek, februárig tart, tehát fel kell mérni a hosszú, középtávú igényeket, és azt, hogy az egész folyamat merre vezet. Itt nagyon fontos felelősségre vonni, nagyon fontos nemzetközi bíróság elé citálni az elkövetett bűneikért. Ha ezt nem tennénk meg, az azt jelenteni, hogy zöld utat kapnak azok, akik hasonló bűncselekményeket akarnak a jövőben elkövetni, úgyhogy nagyon fontos felelősségre vonni őket. ha az ENSZ menekültügyi biztosa nem férhet hozzá a, ezen területhez, és nem indíthatod a tényfeltáró missziót, akkor egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehetne visszafogadni Rakhine tartományba a rohingákat. Tehát ezen kérdésekkel kell foglalkoznunk, ezen kérdéseket kell megoldanunk. A Myanmari